Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kedves kollégák, mindenkit arra szeretnék kérni, hogy üljön le, mert egy nagyon fontos ülés kezdődik, ami lehetővé teszi eh, önök számára, hogy meghallgassák raportőrjeinket, Fernandes urat és Bulman urat, akik eh, felvezetik a jelentés tervezetet, és hát ugye ez egy nagyon komoly jelentés. A, a napirendet jóvá hagytuk, úgy sejtem, hogy nincsen ellenvetés. Az április, 23, április 23-ai, 26-ai és március másodikai jegyzőkönyveket jó, el tudják fogadni? Nincsen azokkal kapcsolatban megjegyzés? Akkor azokat elfogadtuk. És Roberto Galtieri úrnak is megadom a szót, hogy társelnökként ő is megszólaljon itt a ülés elején. Köszönöm, Jean nagyon fontos ülésnek vagyunk most résztvevői, mert a jelentéstevők most mutatják be a jelentés tervezeteiket. Az ECOFIN nemrég zárult, és ma a parlament egy meglehetősen ambiciózus jövőképről kell számot adjon, reflektálva erre, amely ugyanakkor egy nagyon sűrű munkarendet tükröz. Nyolckor találkoztunk az első Strasburgi napon reggel, és ma is. Annak érdekében, hogy gyorsan haladjunk, azért, hogy a Juncker terv felálljon, működőképes legyen a tervezett időpontban. Köszönöm ezért is a jelentéstevőknek, hogy ilyen gyorsan, ilyen komoly munkát végeztek. A jelentés megírásával, és köszönet mindannyiuknak. Tehát nagyon fontos, jelentős ülés lesz a mai, jó irányban mutatja meg az utat. Alors pour Nos, azért, hogy gazdag legyen ez a vita, és sokan tudjanak megszólalni, én azt javaslom, hogy a két raportőr meghallgatása után, akik tényleg jelentős munkát végeztek, őket követően két és fél percben korlátozzuk a hozzászólási időt, hogy mindenki időt kaphasson, és ezt követően tudnak majd a raportőrök reagálni a különböző felvetésekre. Amennyiben ehhez képes nincsen senkinek semmilyen ötlete, akkor Fernandes úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Dia cumprimentar o meu colega én szeretnék Udo Burman társjelentő kollégámnak is gratulálni. Szeretnék a munkatársaimnak gratulálni mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt az első lépést megtehessük. Ez az első lépsi, lépés, de ez nagyon fontos. Kínában azt mondják mindig, hogy a hosszú út mindig az első lépéssel kezdődik, és remélhetőleg ez az első lépés nem azt jelenti, hogy nagyon hosszú lesz ez az út, hiszen meg kell próbálnunk befejezni ezt a jelentést, be kell tartanunk az ütemtervet, és júniusban meg kell állapodnunk. Úgy gondoljuk, hogy az FC egy lehetőség. Egy lehetőség, hogy kihasználjuk azt, hogy ez fajta kiegészítő dolog, és így több befektetést tudunk létrehozni, több munkahelyet tudunk teremteni, a vállalatokat tudjuk támogatni, a, az akadályokat el tudjuk hárítani. Ez egy kihívás a tagállamok számára, a régiók számára, de kihívás ez a közlekedés ügy szempontjából, a kutatás, innováció szempontjából is, a kutatóknak lehetősége lesz arra, hogy olyan kutatásokat hajtsanak végre, amit nem tudtak. Ezért mindenképpen hiteles tervet szeretnénk ezért létrehozni, egy olyat, amely sikeres lesz, amely járható utat jelent, és amelyről már azt mondhatjuk, hogy azok a garanciák, amelyeket mi megfogalmazunk, azok feltétel nélküliek lesznek, ezeket nem tudjuk visszavenni. Ezen kívül ez is fontos, és ezt azért mondom, hogy bizalmat keltsek, amely fontos mindenhez. Itt a 8 milliárd, amit a költségvetésből akarnak kivenni, ezt meg kell védenünk az Európai Parlament részéről, a garancia alap nagyon fontos, ez nagyon fontos a tervhitelessége szempontjából. A javaslat, amit ma beterjesztünk, ez a garancia alap létrehozásáról szól, és itt a rugalmasságot szeretnénk lehetővé tenni. Az Európai Bizottság javaslatánál az Európai Bizottság a két költségvetési hatóságnak kell megállapodnia, annak érdekében, hogy feltöltsék ezt a garancia alapot. A lehető legnagyobb rugalmasságot kell tanúsítanunk ahhoz, hogy maximális hatékonyságot lehessen elérni ezen garancia alap használatakor. Eh, ahogy hallottuk, 8 milliárd euróról van szó, és a 16 milliárdot sem szabad meg visszavenni, ezzel kapcsolatban nem lett semmilyen kételj. Az Európai Parlamentnek részt kell vennie ezen terv ellenőrzésében az Európai Uniónak támogatnia kell ezen terv legitimitását. Nem szabad megkérdőjelezni azt, hogy természetesen a megfelelő hatalmi ágak elosztását garantálni kell, ez magától érthetődő. Nem szabad az sem, hogy pártpolitikai megfontolások domináljanak a projektek kiválasztásakor. Ez az a cél, amit eh, mi kitőztünk magunk elé. Nagyon fontos az ellenőrzés, az Európai Parlament részvétele rendkívül nagyon fontos. Már az elején elmondtam, hogy eh, egy olyan időszakhoz érkeztünk, amikor én úgy gondolom, hogy ezekről a javaslatokról beszélhetünk, ezek a javaslatok megoldást jelenthetnek, módosítókat lehet még benyújtani, és eh, ezek alapján egy feltétel van, olyan javaslatokat kell benyújtani, amelyek megoldást jelenthetnek, amelyeket meg lehet valósítani. Az olyan módosító, amely a pénzügyi keretet körüljelezi meg, nos hát egy ilyen módosító a teljes tervet, a teljes ütemtervet megkérdőjelezi, és ez év júniusára gondoltunk, hogy akkorra fejezzük ezt be, és ezt mindenkit arra kérnék, hogy erőltesse meg magát, hogy ezen rövid idő alatt, amikor sok, idő, sok mindenről kell majd beszélni, sikerüljön ezt befejezni, és ne lehessen azt mondani, hogy nem kell volna megnyitni ezt a vitát. Van még időnk, van idő arra, hogy javítsuk a javaslatunkat, és megvan a lehetőség arra is, hogy konszenzusra jussunk. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak a közös munkáját, főként Bulman kollégámnak. Minden lehetőséget megragadtunk ahhoz, hogy sikeres legyen ez a terv. Köszönöm. Merci, José Fernández. Köszönöm. Fernández úr, Bulman úr. Good morning. Jó reggelt, elnökök képviselőtársak, vendégek, én is anyanyelvemen fogok beszélni németül. Szeretném megköszönni én is a munkát, amelyet Hozi Manuel is megköszönt, mindazoknak, akik segítettek bennünket abban, hogy a projektet ilyen gyorsan várra kapjuk, és erre szükség is van ezen körülmények között. Ezért az előadónak, az árnyék előadóknak, ám különösen a szolgálatoknak köszönöm, akiket lehetett, lehetettek, hogy, hogy le is fordítsuk, fordítsák a dokumentumokat ilyen gyorsan, és a, és a tanácssal és egyéb segítséggel vitték előre a munkát, José Manuelnek is, aki nyugodt és baráti módon képviselte ezeket a pontokat, és a megfelelő pályára segített bennünket. José Manuel portugálként nagy hagyományal bír a hajózásban, kiváló térképek alapján navigál bennünket, bizonyal révbe írünk majd. Miről is van szó? Eleget mondtuk ma már azt, hogy ez a beruházási terv már régóta esedékes. Régóta várjuk az Európai Parlamentben, hogy egy bizottság, és végre a Juncker bizottság megtette, egy olyan javaslatot dolgozzon ki, amely bennünket, európaiakat, a lehetővé teszi számunkra, hogy saját jövőnkbe ruházzunk be. És ez a dokumentum minden érintett szakbizottság körében lehetővé teszi azt, hogy ezt hatékonyan és eredményesen végrehajjuk. Az elején be kell jelentsek némi csalódottságot, csalódottságot afelett, amelyel foglalkoznunk kell, amely remélem, hogy csak időszakos, vagy átmeneti csalódottság, tudnék a tagállamok eddig, is a sajnáljuk, nem fogadták el a bizottság felhívását, meghívását, és nem tettek be társfinanszírozási eszközöket az alapba. Azért különösen sajnálatos ez, mert az alap egyfajta emeltyű hatást is ki kell fejtsen, és ez akkor lenne a legjobb, hogyha a tagállamok is beletennének pénzt, és a volumenét növelnék, és ezáltal az, ezt a katalizátor hatást is nagyban megnövelnék. Ám az jó hír, hogy eddig négy ország Franciaország, Olaszország, Németország és Spanyolország bejelentette, hanem hogy nem is az alapba, de különféle platformokba, középszinten, meg nemzeti fejlesztési bankok révén beruháznak, befektetnek majd ebbe az alapba. Ezt üdvözöljük, és reméljük, hogy többi tagállam, több tagállam is követi a példát. Ám az is kifejezést nyert, hogy az együttműködés az SFC alap egésze és a helyi regionális fejlesztési bankok, tagállami fejlesztési bankok és a magán befektetők platformjai, meg egyéb közintézmények közötti együttműködés rendkívül fontosságú, és az is lesz. Ez az egyik első pontom, amit a gazdasági bizottságban dolgozó kollégák előtt szeretnék elmondani majd, hogy figyelni kell arra, hogy az együttműködés jól működjön valóságban is. Mit jelent ez? Tehát nem lehet az alapot újra nacionalizálni, tagállami hatáskörbe vonni, hanem ezt továbbra is európai szinten kell működtetni. Ennek ellenére lehetővé kell tenni azt, hogy a régiók tudása, meg a, a, a tagállami tudás kamatoztatható legyen, és egy jobb együttműködés alakuljon ki úgy, hogy a régiókbeli aktorok, meg a tagállami résztvevők részt tudjanak venni valóban az európai alap garanciáiban. Ezen dolgozni kell, intelligens megoldásokat megtalálva, és megfelelő javaslatokat kidolgozva ez irányban. Például azt szeretnénk, hogyha a befektetési a szakbizottsággal majd azért jött létre, hogy a termékek konstrukciók érettségét, minőségét vizsgálja, az európai keretek között tudja eredményeit terjeszteni. Aztán arról is gondoskodnunk kell, hogy jó befektetéseket támogassunk. José Manuel egyetértek abban, hogy nem az a cél, hogy olyat, olyan dolgokat finanszírozunk, amelyeket már finanszíroznak. Ott kell finanszírozni, nem az a cél, hogy tőkét szorítsunk ki projektekből, hanem hogy pótlagos elemeket finanszírozzunk. Tehát ez a pótlagos hatást kell, kiegészítő hatást kell erősíteni, és azt is látni kell, hogy a kockázatosabb műveletek, amelyeket eddig nem igen támogattak, azokat célozzuk meg, amelyek minőségük projekteket tekintve, például a széles körű, a széles sávú elérésben, közlekedési projektekben, KKV-k támogatásában, a a modernizálásában, az energiahatékonyságba való befektetésben valósulnak meg, és ahol eddig nem nagyon érkeztek támogatások vagy beruházások. Ez kell legyen a cél, és ezért a ötös cikk 2A pontban a befektetési kritériumok megbeszélésében a magas kockázatú, kiegészítő hatású és a gazdasági egészében megtérülő elemeket kell hangsúlyozni. Harmadik gondolatom, hogyan finanszírozzuk ezt az alapot? Úgy, hogy az Európai Befektetési Bank kompetenciáira támaszkodjon erőteljesen, ám az is cél, hogy az Európai Unió a négyes cikkben meghatározott garanciája megfelelő eszközvolumenek mobilizálását jelentse. Az európai költségvetés a garancia nyújtója, és ez viseli a kockázatokat. Vagy a first loss révén, vagy, vagy tényleg egy garancia révén. Még egyszer mondom, a teljes gazdasági kockázat kizárólag az Európai Unió költségvetését terheli. Tisztelt elnök úr, kísérletet végzek önnel. Az ülés végén adja oda nekem a pénz, a, a, a, a bukszáját, meg a hitelkártyáit, egy kis megtakarítását is adja nekem, majd én befektetem. Hozé Manuel meg én befektetjük, csináltunk már ilyet. Mit mondaná akkor? Azt mondaná, rendben barátaim, jól ismerlek benneteket, net figurák vagytok, eddig nem vágtatok át, ám ki lenne, ki lesz a menedzser ennek a befektetésnek, amit az én pénzemből csináltok? Ki fogja ellenőrizni, hogy jól működik? Én hiszek nektek, ám ki dönti, ki dönti el, milyen portfóliába teszitek a pénzemet? Hát ugyanez a helyzet, ben vagyunk kollégák most is. És nem csoda, hogy az Európai Parlament egy ilyen helyzetben azt mondja, igen, megteszünk mindent, hogy a garancia működjön, ám a választók előtt, az adófizetők előtt, Európa adófizetői előtt egy pár biztosítékot kell nyújtsunk, hogy tényleg minden úgy működik majd, ahogy elképzeljük. Tehát nem valamiféle hübrisszel kell harcolnunk, sem nem bürokrácia növelésről van szó, hanem egy politikai cselekvés előfeltétele az, hogy ez a garancia valóban így alakuljon a, jogi, a, a demokratikus számonkérhetőség jegyében egy olyan rendszer, amely jelentéseket is készít, és amely, amely az alapmenedzselésére vonatkozó személyzeti döntésekben is meg kell valósuljon ez, hozzá kell szóljunk ahhoz, hogy milyen szakértők adnak majd tanácsokat, illetve döntenek. Tehát nem más intézmények helyett, hanem azért, hogy segítsünk a jó javaslatok kidolgozásában. Ezt nem lehet félreérteni, ez a mi kötelezettségünk. Ezt akartam elmondani, köszönöm, hogy meghallgatta. Merci, alors. Köszönöm. Most azok kapják meg a szót, akik beszélni szeretnének, reagálni ezekre a raportőri véleményekre, Fernandes és Bulman kollégák véleményére. Körzabál asszony az első. Köszönöm. Hall, hallottunk akkor a két raportőrtől, és ezért nagyon sokat én sem tudok hozzáadni. A raportőrök tényleg nyitottak voltak, és mi magunk is beszélgetéseket folytattunk egymás között a szocialista frakción belül is, illetve a költségvetési csoporton belül is. A legfontosabb az, hogy a javaslatban megjelenjenek a legfontosabb célkitűzéseink, és um, itt uh, ugye e, Bulman kollega a rugalmasságról is beszélt. Uh, ön is tudja, elnök úr, hogy ez az egyik leggyakrabban használt szó itt, miközben ugye fogalmunk sincs, hogy a jövőben mi fog történni. Amikor a pénzügyi keretről beszéltünk, akkor tudtuk, hogy rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy felkészüljünk, illetve reagálni tudjunk a váratlan eseményekre. Aztán jött a Juncker terv, amelyhez szükség volt az összes rugalmassági eszközre, illetve minden rugalmassági pénzre, ahhoz, hogy egyáltalán beindulhasson. Miért döntöttünk úgy, vagy döntünk úgy, hogy a CEF és a Horizon 2020 költségvetését megnyírbáljuk, miközben nagyon sok időbe és erőfeszítésbe került ezeket a költségvetési sorokat megszerezni egyáltalán. Nem tudjuk, hogy mi fog történni a jövőben, és eh, nekünk pedig ugye finanszírozni kell a garancia alapot. Eh, ehhez eh, vissza kell vágni, vissza kell nyesni az említett programokból. Szerintem ez nem feltétlenül szükséges a jelenlegi terv alapján, a jelenlegi tervezet alapján a garanciát igazándiból nem fenyegeti semmilyen veszély. Ez az első üzenet, amit ki kell mondanunk. Másik dolog az, hogy a javaslatok egy része azt mondja, hogy a 16 milliárdos garancia az rendelkezésre áll a költségvetésben, és hogyha ezt föl kell használni, akkor az a pénz tényleg ott lesz. Nyilván fogalmunk sincs, hogy mi lesz majd a 2017-es költségvetésben. Lehet lehetséges, hogy egyes programok másokokból kifolyólag nem lesznek oly módon végrehajtva, mint ahogy terveztük, ahogy az um, a 2015-ösnél is történt, mert ott is van egy olyan költségvetési sor, amelyikben 490 millió úgy tűnik, hogy nem lesz elköltve. Miért kell a CEFET és a Horizont 2020-at megnyírbálni akkor, amikor vannak más források is, és aztán ugye az 1A kategóriában van egy eh, kis mozgástér, és ott van a eh, rugalmassági eszköz is tehát szerintem az a költségvetési üzenet kell, hogy átmenjen, hogy mindenki eh, nyugodjon meg. Ez a javaslat, ez eh, technikai szempontból tökéletes, eh, nem veszélyeztetjük, nem kockáztatjuk az Európai Unió garanciáját semmilyen módon. Tudom, hogy erről lesznek majd belső viták, és a módosítókról is, és úgy gondolom, hogy a tanácsnak is tudatában kell lenni annak, hogy mit csinálunk mi itt a parlamentben, mert ugye tárgyalás lesz a parlament és a tanács között. Köszönöm, mondja az elnök. Monsieur Dunes. Dunes úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Ashworth úr sajnos nem tudott ma eljönni, de hosszan tárgyaltam vele e témában a konzervatív álláspontja kiérlelendő. Legyünk őszinték, a befektetési hiány Európában elsősorban a versenyképességi bajainkból adódik. Úgyhogy a két és fél percben, amely ad, megadatott, néhány pontra koncentrálnék. elsőben arra, hogy a versenyképesség gondjaim miatt látható, hogy az FC téma nem helyettesíteti a strukturális reformokat és a tagállamok államháztartási gondjait nem orvosolhatja. Be kell látnunk, hogy rendkívül időket élünk, ez rendkívül időketben pedig rendkívüli intézkedésekre van szükség, ezek szerintem átmenetiek kellene, hogy legyenek, ezért beszélhetünk egyáltalán az FC témadossziéről, és ezért ezekről a beruházásokról, ám furcsa volna, hogyha ez egy állandó eszközként működne az európai befektetési térképen Európában. Azon túl, hogy az EFSI alap átmeneti jellegű, inkább egyféle garanciaként, fontos, hogyha azt akarjuk, hogy a magánszféra is részt vegyen a projektben, és ezt mindannyian azt szeretnénk, akkor a projektek független válogatására van szükség. A gazdasági életképesség és saját gazdasági érdekük alapján, nem politikai érdekek mentén. Mert csak így teszik bele a pénzüket majd a magánszféra szereplői ezekbe a projektekbe. Ebben a projekt kiválasztás fontos. A, a, a, a földrajzi terítettsége a pénznek, vagy a, az irányító bizottság szerepe meg a szavazási jogok, amelyeket a tagállamoknak adnak például, nagyon hát, kényes dolgok lesznek e szempontból. Az is fontos, számunkra létfontosságú, hogy az FC alap ne ássa alá az MFF megállapodásokat. Tehát egy befektetési alapról van szó, mely az Európai Unió költségvetései kereté között működik, ám az alapkutatás témájában nem sértheti a forrásokat. Erről még nagy vita lesz a parlamentben bizonyal. Köszönöm, Muresán úr, a szó. Thank you, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáim két-három pontom lenne. Nagyon röviden. Először is úgy gondolom, hogy mindenképpen az elszámoltathatóságra illetve az átláthatóságra kell helyezni a hangsúlyt a döntés az atal kapcsán. Ez nagyon fontos az alap jó működési szempontjából. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a projektek kapcsán is tisztázni kell, hogy ki dönt majd ezekről. Mindenképpen demokratikus befolyást kell gyakorolnunk, főként azon intézmények nyomonkövetése szempontjából, amelyek fontosak az FC szempontjából. Ellenzek minden kinevezést közvetlenül a befektetési testületbe, politikusokon keresztül meg kell hallgatni a jelölteket, de az irányító testületnek kell meghoznia a végső döntést. Ez a megfelelő módja a demokratikus ellenőrzésnek, és így valóban a jelöltek kompetens személyek lehetnek. Ezen kívül második pont, maga a garancia. Úgy vélem, hogy a rugalmasság az Európai Parlament jelentésében ez üdvözlendő, és ez már elhangzott az előttem szólók szájából is, mm, hogy minden évben jöjjenek a bevételek, ez fontos annak érdekében, hogy ne akadályozzuk a projekteket. A 8 milliárdot úgy kell folyósítani, hogy az hiteles legyen, és eh, a magán eh, befektetőknek kérdőjelezzék ezt meg, tehát hitelesnek kell ennek lennie. 8 milliárd, ennél kevesebb nem lehet. Bullman úr joggal utalt a tagállami részvételre. Jelenleg igen, nem vesznek részt most még, de az a véleményem, hogy ugyanez történik, hogy ez történik, amiatt, hogy túlságosan kevés az ösztönzés a tagállamok számára, um, irányító testület, a szavazati jog, a növekedési és stabilitási paktum, túlságosan kevés volt ez az ösztönzés, hogyha azt akarjuk, hogy részt vegyenek ebben a jövőben, akkor mindenképpen több ösztönzést kell nekik adni erre. Köszönöm a figyelmüket. Merci. Köszönöm, Bánc úr. Bánc úr. Köszönöm <laughs> szépen, elnök úr. Először nagyon röviden a jelentéstevőnek köszönném meg a kiváló munkáját, és az árnyék előadókat is milleti persze mindez. Elnök úr, azt gondolom, hogy a befektetők végül nem, igaz, nem átpolitizált folyamatra tartnak igényt, hanem tervezési és jogi biztonságra, ezért bizonyos területeken a, a eddig elvégzett jó munka ellenére is javításra van szükség. Ez igaz elsősorban szerintem a befektetési bizottságok függetlenségére, és különösen a projektkiválasztás gyakorlati elemeire. Ha a kumulatív követelmények túl hosszú listája túl, füge, szükségtelen akadályokat jelentene. Az azt jelenti, hogy melyik projektek jöhetnek szóba. A gazdasági fenntarthatósága a projekteknek kell, hogy a hangsúlyt kapja. Ami lényegi fontosságú az, az hogy ne legyenek új bürokratikus akadályok, ezen alap kapcsán ne épüljenek fel, és nyilvánvalóan észszerű gondolatok a jelentéstételi kötelezettségek, ám ezeket be is kell tudni teljesíteni. Az, e, az EIB kell, hogy felelős legyen azért, hogy, hogy amikor az eredmények meg a köztes szint kialakul, akkor ne, ott se emeljenek új akadályokat. Az is felmerül kérdésként, hogy a bürokratikus kötelezettségek, meg a foglalkoztatási hatásokra vonatkozó hatástanulmányok vajon a gyakorlati megvalósíthatóság és eredményesség céljait valóban szolgálják el. Ha egy projekt jó és gazdaságilag életképes, akkor ez a projekt kiválasztás során is autom, nyilvánvalóan automatikusan pozitív foglalkoztási hatásokat hordoz, ezt nem kell talán külön mérni. Aztán a, az európai tanácsadási hubbal kapcsolatos ö, szkepszisemet szeretném kifejezni a tanácsadái szolgálatot valószínűleg túlterhelik majd megkeresésekkel, és nem tudja ellátni feladatát. Hogy ingyenes-e vagy sem, ez fontos kérdés. Szerintem további szelekció alapján kell eldönteni, hogy a tanácsadói szolgáltatásokat hogyan tesszük hozzáférhetővé, hiszen a végső soron a cél az, hogy minőség legyen és ne tömeg. Merci. Monsieur Zani. Köszönöm, Zani úr. Eh, Köszönöm, eh, elnök úr. Igen, kétség sem fér ahhoz, hogy a raportőreink eredeti jelentése kis lépéseket, apró lépéseket jelent előre a bizottsági javaslathoz képest. Szerintem nagyon fontos, hogy a projekt jellemzőire, az addicionalitásra koncentráljunk. Fontos az, hogy a KKV javaslatot is újra definiáljuk, mert túlságosan elnagyolt volt az eredeti javaslatban, és én azt gondolom, hogy az irányítással kapcsolatban is vannak jó javaslatok, csak úgy, mint az átláthatósággal kapcsolatban. Ugyanakkor nagyobb átláthatóságra van szükség ehhez, és különösen a műveletek, az alapműveletei vonatkozásában, e, és a műveleti szinten is. Tehát e, én e, szintén a szkeptikusok közé tartozom, ami a tanácsadót, tanácsadói hálózatot illeti. Ugye 110 millió euróba kerülne mindez, és nem igazán látom a hozzáadott értéket. Ami a módosítókat illeti, nekem lenne néhány ötletem. Ugye a beruházási kritériumok még mindig nem tisztázódtak, holott ez egy igen, érdeke, eh, igen fontos dolog lesz. Ami a forrásokat illeti, én úgy látom, hogy eh, ez a, az éves megközelítés a garancia fedezési, fedezése szempontjából egyfelől valóban rugalmasságot jelent, ugyanakkor másik oldalon a költségvetés szempontjából bizonytalanságot jelent, és ezt a bizonytalanságot látják majd a befektetők is. Igazándiból mi egy egyensúlyi helyzetet szeretnénk látni az alap, eh, infrastruktúra eh, finanszírozó része és a KKV-k rendelkezésre álló eh, eszközök között, mert a KKV-kra szerintem nagyobb figyelmet kéne fordítani a hosszú távú növekedésnek, ugyanis ők a megalapozói. Mi olyan projekteket szeretnénk támogatni, amelyeknek rövid távú gazdasági haszna is van, miközben hosszú és középtávú környezet környezeti vagy társadalmi pozitív hatásokat váltanak ki. A... Köszönöm. Merci. Monsieur Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új eszköz finanszírozására fogok koncentrálni. Igent mondunk a projektre, építve arra az LPP e tapasztalatra, amit szereztünk már a korábbi finanszírozási időszakban. Az első eredmények talán az első költségvetési időszakban jönnek majd. Mindenképpen arra van szükség, hogy gyorsan és nagyobb vita nélkül tudjuk elvégezni ezt. Bált eh, kollega beszélt a tervezési és jogi biztonságról. Ez nem ide tartozik pontosan, de én azt várom, hogy az Európai Bizottság végre kezdeményezést tesz, és ehhez már csatlakoznak a tagállamok, abból a szempontból, hogy mi lesz majd a jövőben a végrehajtási eh, eljárás a projektek kapcsán. Ezt eh, hosszú időszakon keresztül lesz -e hogy, hogy majd miket fognak majd építeni. Úgy gondolom, hogy összességében blokkoljuk egymást, és ez nem igazán lesz jó a növekedés munkahelyteremtés szempontjából. A bizottság javaslatáról néhány szót már bevallották azt, hogy ez a legegyszerűbb finanszírozási megoldás, viszont az egyszerűbb nem mindig a legokosabb, és ezért nem felségsértés az, hogyha alternatívákon gondolkodunk. A bizottság kicsit lehetne kreatívabb, mint a konjunktúra program esetében, és például az élelmiszer eszköz esetében is volt hasonló dolog 2008-ban, akkor is kreatívan gondolkodtunk, és készek voltunk arra, hogy olyan dolgokat létrehozunk, amiket korábban elutasítottunk a CEF, illetve a kutatás kapcsán, ahogy eljárnak, azután, hogy a többes pénzügyi keret kapcsán nagyon nehéz tárgyalások voltak, nos ez nem megengedhető. A, úgy gondolom, hogy a 18-19-es cikk kapcsán történő javaslat ez a helyes eljárás. Úgy gondolom, hogy alternatívában kell gondolkodnunk, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg a garanciák esetében, és nem kell ö, kapásból kipipálni egy ilyen javaslatot. Elnök, köszönöm szépen, Luke úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, németül fogok beszélni. Aggódom az időbeli nyomás hangsúlyozása miatt, hogy az FC minél hamarabb működőképes legyen, mert az időbeli nyomás nagyon rossz tanácsadó, főként akkor, hogyha egy ilyen nagy szabású projektről van szó, amely 300 milliárd eurót kell, hogy másképp felhasználjon. Két dologra szeretnék rámutatni, amely ilyen el kell gondolkodnunk. Az egyik arra vonatkozik, hogy az FC állami támogatásokat ad, és az Európai Unióban van egy alapvető ilyenfajta támogatásokra vonatkozó ö, tilalom. Mindig figyelembe kell venni a támogatásokra vonatkozó jogi keretet, és ö, itt van egy rövid kis utalás erre a szövegben. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen piaci sajátosságokkal rendelkezünk akkor, amikor bizonyos projekteket finanszírozunk, ugyanis a legnagyobb részét a projekteknek magánpénzből kell finanszírozni, ezeket úgy kell létrehozni, hogy más szolgáltatókkal versenyezzenek, és így a támogatás, amit kifizetnek, az majd torzítani fogja a piacot, és emiatt problémák adódhatnak. Az is lehet, hogy azok, akik a projekteket javasolták, azok nem versenyeznek a piacon, és monopóliumot alakítanak ki, és felmerül a kérdés, hogy állami támogatás által jogunk van-e a monopóliumok támogatására. Úgy gondolom, hogy ezen a kérdéskörön el kell gondolkodnunk. Ezen kívül nagyon fontos a követelt kiegészítőség is. Bulman kollega kiemelte azt, hogy ez a fajta addicionalitás biztosítja azt, hogy a magasabb szintű kockázatú projekteket is támogatni fogják. Én ezt egy hamis következtetésnek tartom. A magasabb kockázat nem jelent nagyobb addicionalitást, a kockázat eléggé képlékeny dolog. A, a kockázatokat általában súlyosabban kell értékelni, súlyozni, mint általában. És megvan a lehetőség arra is, hogy a projektekhez plusz kockázatokat vegyenek csak azért, hogy állami támogatást kapjanak. Igazából itt nem lenne ezáltal garantálva az adicionalitás. Merci. Monsieur. Köszönöm. Monsieur le Président, nous avons... Köszönöm, elnök úr. Elég sokáig tart megérteni, az, hogy milyen színűre is van-e festve ez a Juncker terv, ugye ma a garanciáról beszélünk, ugye mi állami finanszírozásban reménykedtünk, vagy közfinanszírozásban, de hát ugye itt igazándiból egy ereve csak garanciáról volt szó, hát akkor ezt kell elfogadnunk. Fernandes úr a garancia erősségéről beszél, csak úgy, mint Juncker úr. Azt gondolom, hogy az erősség az nem zárja ki a rugalmasságot, és ezért is örülök annak, hogy a raportőr ebbe az irányba megy el. Én azt gondolom, hogy még messzebb kell elmenni, még tovább kell elmondni, mert Eh, mert eh, vannak kockázatok abban, hogy ha a kutatásoktól vonunk meg pénzeket, akár az alkalmazott, akár az alapkutatásoktól, akkor kockára tesszük az Európai Unió jövőjét. Eh, Juncker úr azt mondja, hogy nem szabad össze-vissza költekezni. Ezzel teljesen egyetértek. Ugyanakkor kutatás ügyben látok kis értettem, vagy van egy kis értetlenség benne, nem, eh, mert eh, én úgy gondolom, hogy, hogy azok fontosak. Én nagyon sajnálom azt, hogy eh, alig van olyan ország, aki komolyan veszi ezt a, ezt a kérdést, akár a szénadóról van szó. Renge, renge, tehát elég sok lehetőség van, ugyanúgy persze koncentrálnunk kell a csalás elleni küzdelemre is, és az adócsalásra különösen, ami, amit szintén támad, támogatok, és ott is lehet plusz pénzeket találni. Én azt gondolom, hogy a garancián kívül is még vannak olyan eszközök, amelyekkel tovább léphetünk. Aztán ott vannak a nemzeti bankok is, azok is adhatnának garanciát. Ez is, ez is előnyére válna a tervnek. Én nagyon komolyan gondolom azt, hogy ne nyúljunk az alapkutatásokhoz, és Ugye sajnálunk az energiaunióról, az energia gazdaságosságosságról, a, az energiahálózatok összekötéséről, és ehhez képest eh, eh, van eh, vannak olyan kutatások, eh, például hidrogén, illetve folyékony hidrogén ügyben, amelyeket eh, most eh, veszély fenyeget, holott szerintem ezek fontosak, hogy ezek a kutatások megtörténjenek. Köszönöm, Lewandowski úr. Köszönöm, elnök úr. A költségvetésről szólnék először, aztán, ha még megint idő, akkor a, szele- a projekt szelekcióról beszélnék. Hallgatva a korai bemutatásait a Juncker annak idején az volt a benyomásom, hogy a bizottság számára az európai költségvetés bevonása nem is kérdés. Tegnap úgy tűnt, hogy a tanács számára sem. Ám most felvet, felvetődik, hogy pont az Európai Parlamentnek jelent ez problémát, és a parlament kell szembenézni az európai költségvetés bevonása, mint garancia szempontjából. Szerintem legalábbis a garancia megadásának különféle módszertanait megpróbálták, a perspektíva és a kifizetési balansz stabilizási mechanizmus plafonjai fölé menve, nekem azt mondták, hogy ez provokálja majd a tanácsot, ez a fajta modell, a garancia modell, de nem tudom, hogy komolyan próbálták-e. Úgyhogy az opció az volt, hogy a, a plafonok alá megy a, a, a parlament, a nagyon szoros plafonok alá, amelyeket már alokáltak, és és a, a, jól tudjuk, hogy 14% a támogatások elnyerésének az aránya, tehát 10 pályázóból 9-et elutasítanak. Ez komoly frusztrációt okoz. Felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet alternatív finanszírozást kínálni. Az egyik a módosítókban áll, hogy az éves eljárásba delegálnánk ezt. Ez jó kiinduló pont és jó provokálása a tanácsnak. Mindenki tudja, hogy a parlament meg elnőrzött szerepét jelenti ezt, és a multiplikátor hatás viszont elfolytaná. De a tárgyalások kiinduló pontjaként ez egy nem rossz taktikai húzás. Van egy nagyon bonyolult, nagyon bonyolult is a, a éves eljárás. A második elgondolás a performance reserve betétele, ez viszont a tanács egyhangú támogatása kellene, ez nem igen fog összeállni a tanácsban, mert szent teheneket érint, az 1B, a kohéziós politika érintetlen területét érinteni, csapolná meg. Aztán egyfajta kreativitásra szükség az eleinte kemény számok körül, amelyeket át lehet tekinteni, vagy a globális marzsok tekintetében, Reimer, tudom, hogy itt te mit gondolsz, itt talán van a tárgyalások utolsó szakaszában lesz majd némi mozgástér, de eleinte nem baj, hogyha provokáljuk is a tanácsot. Azt most nincs idő megbeszélni, hogyan lehet a, a projektek átpolitizált karácsonyfa listájától az üzleti orientált gazdasági rendtervező projektek átlépni, ez is egy izgalmas és titokzatos eleme a programnak. Eckhart úr. Eckhart. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek a jelentésükért, mert úgy gondolom, hogy ez javított az eredeti Európai Bizottsági javaslaton, és ebben a tekintetben úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés a helyes irányba halad. A zöld frakció úgy véli, hogy három fontos pontra kell koncentrálni, amely ugyancsak fontos a jelentésben, ez már egy jó kezdet, Persze először is az irányítás kérdése nagyon fontos. A kollégáim azt állítják, hogy nem kell átpolitizálni a projektek választását, ez igaz, de figyelembe kell venni természetesen azt, hogy ezt a pénzt, eznek a pénznek hozzá kell járulnia az európai gazdasághoz, és ezért biztosítani kell azt, hogy ezt jó költség el. Ugyanis itt arról van szó, hogy az európai költségvetésből vesznek el pénzt, és mi társjogalkotóként ezért felelünk, ezért biztosítani kell azt, hogy eh, a garanciákat valóban helyesen adják meg. Ilyen szempontból helyes az, hogy a jelentéstevők az irányítási struktúrát javítani kívánják. Második pontom a garanciák, a harmadik majd a költségvetés lesz, és hogy honnan ö, eh, jön ez a pénz, de ezt majd ráhagyom Ernest kollégámra a költségvetési szabizottságból. Most a kritériumokra szeretnék eh, koncentrálni. Itt látok javulás, de azért vannak még kiskapuk, hogyha megnézzük eh, azt, hogy a garanciákat hogyan írják körül jelenleg. A legfontosabb az az, hogy a befektetések hozzájáruljanak az EU 2020-as célkitűzéseihez, és természetesen a makrogazdasági célkitűzésekhez, amelynek kihatása van a munkára és a GDP-re. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, nem szabad, hogy minden úgy menjen tovább, mint eddig, és ezért kicsit kritikus vagyok a bizottsággal kapcsolatban, aki mindig azt mondja, hogy nem kell túlságosan sok kritérium, mert gyorsan kell haladnunk, másrésztről viszont ennek az alapnak a neve a stratégiai befektetések, tehát ez nem egy átlagos dolog, hogyha van egy kérdés, amit én nem értek, az az, hogy kevésbé változtatták meg a KKV-kkal kapcsolatban a definíciót megváltoztatták az egyes cikkben, és ez egy nagy kiskaput jelent az ötös cikkben, ugyanis nagyon sok kritériumot megemlítenek ott, plusz itt a KKV-kről is szó van, de hogyha ilyen nagy mértékben definiálják a KKV-kat, mint most, akkor igazából minden vállalat ide fog tartozni, és hagy emlékeztessek, hogy a KKV-k azok 250 munkavállalót alkalmazhatnak, és lefedik 67%-át az összes munkahelynek, tehát én nem igazán értem, hogy miért kellett megváltoztatni ezt. Ez egy óriási kiskapu, amelyet orvosolnunk kell. Merci. Kösz, köszönöm, Torvács úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Ferrandesnek és Bulmannak jó munkát végeztek. Legalább négy gonddal kell számolnunk itt. Az egyik, hogy az Európai Bizottság a könnyű utat választotta, igyekezett eh, egy rövid utat választani, amely nyitva hagyja a kaput a zsarolás előtt, ha nem úgy játszunk, ahogy ők akarják, akkor nagyon megharagszanak, még ma nagyon megijedünk. A másik gond a szoros menetrend, a harmadik a kreatív gondolkozás hiánya, ezt már korábban is említettük. Ami viszont igazán zavar ebben, az, hogy kicsit primitíven gondolkozik a bizottság a pénzről. A pénzt nagyon konkrét formában képzelik el. Megnézhetnék a fugában, hogy a garancia a, a, a fuggerek, a Fugger bankháznak a 16. századi működését is elég volna megvizsgálni, mert nem egy újdonság a banki világban ez, a pénzfogalom, amelyet megtanulhatnának végre. És ha megnézzük azt, hogyan adunk, hogyan adunk garanciát Ukrajnának, ami nem tűnik jó, gazdasági szempontból nem egy jó beruházás nyilvánvalóan, ez benne marad a költségvetésben, a garanciák. Meg nem ezen még gondolkozni kell tehát egy kicsit. A bizottság arról is el kell gondolkozzon, hogy milyen részeket lehet tovább mozdatni a jövőben. Ugye van a, a háttérben a, a saját források, ugye az MFF áttekintése, a plafonok. Meg kell találjuk annak a módját, ahogy Bulman úr mondott a németül, több legyen az EU, mint kifizető, az európaiak érdekeit kell megrendteni. Úgy most rohannak viszont a plenárison, mert a tengeri sügéről kell egy fontos interpelációt tartanom, ezért rövidre fogtam. Baragál. Baragál úr következik. Sí, gracias, presidente. Vamos, a esta comisión conjunta le corresponde fijar... Köszönöm. Nyilván itt most nekünk ezen a közös ECON költségvetési ülésen arról kell nyilatkoznunk, hogy életképes-e az alapmás bizottságok majd a az ágazati dolgokkal foglalkoznak, nekünk pedig az alapkritériumokkal, a kondicionalitással és a keretprojektek általános jellemzőivel kell foglalkoznunk, nem mehetünk nagyon a részletekbe itt. Ugyanakkor akkor néhány dolgot azonban szerintem szerepeltetni kellene a végső szövegben. Itt eh, beszélünk eh, magas kockázatú projektekről, illetve az addicionalitásról, implicit módon pedig beszélünk eh, a megosztott kockázatról, mert ugye nulla kockázat nem létezik. Olyan projektekről beszélünk, amelyek már vagy folyamatban vannak, vagy hamarosan indulnak fontos hogy a beruházások fenntarthatóságával is foglalkozunk, csak úgy, ahogy a kutatások fenntarthatóságával. Nyitott piacaink vannak, nem szeretjük a monopóliumokat vagy oligopóliumokat, és a másik célkitűzésünk az nyilván az, hogy a területi egyenlőtlenségeket kiküszöböljük. Itt nem kvótákra gondolok, hanem valami fajta mércékre, amelyek segíthetnek. Nem akarom, hogy túlságosan lebutítva értelmezzük ezt az alapot. Kell, hogy legyen pénz erre, és kell, hogy legyen a magánszférából érkező pénz. A, a magánszférából csak akkor fog pénz érkezni, hogyha nagyon szigorú feltételeket és szabályokat hozunk létre. Fontos, hogy ezen az ülésen most egy olyan egyértelmű jelentést hozzunk létre, amely tovább javítja a tartalmát az eredeti javaslatnak. Meg kell vizsgálnunk eh, a továbbiakban is a pénz forrását. Vannak olyan pénzek, ugye, amik a költségvetésből kell, hogy származzanak. Meg kell vizsgálnunk a rugalmassági eszközt eh, a költségvetésen belül, hogy esetleg vannak-e ott eh, mozgásterek, illetve egyéb költségvetési sorokban akadnak-e mozgásterek, amelyeket át lehet csoportosítani, olyan plusz pénzek, marzsok, amiket át lehet csoportosítani. Ez, ez sem azt jelenti, hogy nem kell máshol, vagy nem szabad máshol keresnünk pénzeket. Nyilván a prioritások felállítása az, ami nehézséget okoz, amikor a forrásokat és a kiadásokat prioritizáljuk, mert mindannyiunknak megvannak a magunk értékei. Amikor a, a rugalmassági eszközön kívül kiegészítő forrásokat szere, szeretnénk találni, akkor azért oda kell figyelni, hogy a, se a CEF, se pedig a Horizon 2020 ne e, kerüljön veszélybe. Lejárt az első óra, mondja az elnök, és e, most e, Galtieri úrnak el is kellett mennie, az alelnöke vette át a szót, akinek át is adom egyébként, vagy vette át a helyét, akinek át is adom a levezető elnök szerepét. Köszönöm, elnök úr. Al señor Animans, de los Köszönöm, most pedig hanem az kollega független. Nem akarom a szórakozást elrontani, de azért szeretném a kételjeimet megfogalmazni. Egy olyan politikát kell tennünk, amelyel valamit tehetünk ezen gazdasági körülmények között. Most um, belemegyünk um, ebbe a gazdasági um, ködbe, és megpróbálunk valamilyen szinten egy hiteles tervet létrehozni. A multiplikátor hatásról beszélnek, erről a hókusz-pókuszról. Látjuk, hogy vannak átfedési hatások, az alapokat teljesen ki akarják meríteni, van egyfajta önkény a rendszerben, túlságosan homályosak a kritériumok, persze amelyek vonzóak a vállalkozások számára, sőt van ajánlás is az, hogy arra, hogy innovatív finanszírozási eszközöket hozzanak létre, mekkora e, butaság mindez politikailag jól hangzó projekteket akarnak támogatni, igazából az igazi problémát nem oldják meg, az euró struktúrát nem oldják meg, nem tudják az euró problémáit megoldani, amelyek az eurózóna létrehozásában rejlenek, ezeket nem oldják meg, nem lehet ezt kompenzálni egy olyan rendszerrel, ahol inkább politikát kéne folytatni. És igazából Juncker azt a benyomást kelt, hogy hasznosat teszünk, pedig nagyon sok kérdés marad megválaszolatlan. Muchas gracias, señor Anemans. Ahora tiene la palabra... Köszönöm, Anemans úr. Kammer úr, két és fél percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden néhány lényegi tényt szeretnék megemlíteni. 315 milliárd eurós befektetési programról beszélünk, és ezek a, ez, ezt a számokat nagyon könnyen kiszaladnak a szánkon, ezek a nagy számok. Projekteket kéne támogatni mindennek. Ám világosak tenni, mit jelent ez voltak éppen azt, hogyha projekteket támogatunk, akkor átlagban kb. 10 millió eurót kap, ami nem tűnik kevésnek, így 3150 projektet támogathatnánk, ha pedig minden projektet 1 millióval támogatnánk, akkor 31500 projektet támogathatnánk. Ebbszeti föl számomra a kérdés, az ilyen nagyszámú projekt esetén, amely mind kiegészítő, pótlagos projekt, fenntartható, rentábilis, értékhordozó, egyfajta célkonfliktust hordoz mindez, hiszen minden tehát abban az, az FC értelmében minél több a projekt, annál kevésbé kiegészítő. Tehát ugyanakkor nagyon jók a projektek, akkor az FC nélkül is lehetne őket realizálni. Érdekel tehát, hogyan siker majd megtalálni azokat a zseniális menedzsereket, amely 3000, illetve 30 ezer közötti pótlagos projektet megtalál majd, kiválaszt, és mindegy célirányosan végre tud hajtani, hajtatni, ahogy ezt most halljuk. Nehéz elképzelni ezt őszintén szólva. Még kevésbé tudom elképzelni azt, hogy az ellenőrzés fogalmát hallva, ki lesz az, aki majd ellenőrzés mit? Nem tudjuk pontosan, hogy, hogy lesz, milyen szabályok szerint működik majd mindez, ennek megfelelően még nehezebb elképzelni, hogy olvasom majd ezeket a, a, az ellenőrző hatóság, nagyon bizonytalan, ködös mindez, bizonyal persze pozitív, hát nem tudják majd mit mérjenek mihez. És Bulman kollega engedje meg, hogy megmondjam önnek, nem lenne jó gondolat, hogy, hogy önnek adjuk oda a hitelkártyánkat, nem lenne jó projekt. Hogy nem lenne az, hogy ön határozna meg, milyen projekteken megy el arról a pénz. Muchísimas gracias, señor Colmel. Ahora tiene la palabra el señor Vali. Köszönöm. Vali úr kap szót. Köszönöm eh, elnök úr, és a raportőröknek is köszönöm. Ahogy Zani kollégám is mondta, itt egy előrelépés történt az eredeti bizottsági anyaghoz képest, de még mindig nem végleges szövegről beszélünk, további munkára van szükség. Egy-két dolgot mondanék most itt el, a raportőrök felé fordulva. További forrásokra van szükség, mert a kutatásoktól nem volhatunk el pénzt. Azonosítottunk egy sor olyan területet, ahol a pénzek elköltése nem megfelelő hatékonysággal történik. Ott azt gondolom, hogy innovatívabb pénzfelhasználásra, hatékonyabb felhasználásra lehet lehetőség. Átláthatóság kell az irányításban, mert nem akarunk egy olyan rendszert kialakítani, ahol a az állami vagy közösségi pénzek a magánhasznot garantálják, illetve azt, hogy egyes, egyesek haverjainak jó állása legyen. A, nem akarjuk tehát elkövetni a múltbeli hibákat, nem akarjuk azt elkövetni, hogy a ö, haszon az magánkezekbe kerüljön, míg az esetleges költségek vagy veszteségek közösségi szinten legyenek elszámolva. Azt szeretnénk, hogyha a projektek ténylegesen nyereségesek lennének, és leginkább a KKV-kra, valamint az újonnan alapított ígéretes cégekre kell koncentrálni, mert ezek azok, akik vagy amelyek a leghasznosabbak a társadalom eh, számára. O, o, objektív eh, értékelési eljárásokat kell kialakítani, és az eljárásoknak vitán felüli tisztaságúnak kell lennie. Amikor azt mondjuk, hogy évi 100 milliárd euró, akkor az valójában országonként kevesebb, mint 5 milliárd eurót jelent, ami azért olyan hatalmas hatást nem fog kifejteni. Eh, igazándiból itt egy eh, nagyon komoly marketing eh, sikerről van szó. A valós hatása sokkal kevesebb lesz, mint gondoljuk. Köszönöm, elnök úr. Kérem, engedjék meg nekem, hogy három megjegyzést tegyek, amely gyakorlatilag három aggodalmamat fedi le. Az első megjegyzés az um, a földrajzi eloszlással kapcsolatban eh, kapcsolatos. A kollégák eh, azt mondják, hogy nem, eh, és ez egy, egyet értek ezzel, hogy nemzeti szintekben nem lehet gondolkodni. Ugyanakkor a gazdasági, társadalmi és területi kohézió az továbbra is egy fontos célkitűzésünk, és éppen ezért az ECON és a Költségvetési Bizottság szeret, figyelmét szeretném felhívni arra, hogy figyeljenek oda a régiók bizottsága véleményére, illetve azon európai régiók véleményére, amelyek eh, amiatt aggódnak, hogy eh, ezek a források eh, a nagyvárosokba fognak összpontosulni, és háttérbe szorulnak azok a térségek, ahol leginkább fontosak lennének a beruházások. Emlékezzünk arra, hogy a Juncker tervnek az egyik fő célkitűzése a munkahelyteremtés, és számomra éppen ezért furcsa, hogy nem azokra a régiókra koncentrálja a pénzek elköltését, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, azt gondolom, hogy nekünk ezt a kohéziós célkitűzést nem szabad feladnunk. Egyéb Egyébként ma már beszéltünk arról, hogy a teljesítményi tartalékokat hogyan lehet felhasználni. Ez megint egy olyan kérdés, amely érintkezik a regionális politikával, mert az előző parlamentben tárgyaltunk arról, hogy hogyan legyen felhasználva ez a teljesítmény tartalék. Az annak idején nagyon nehéz tárgyalások voltak, én pedig nem értem, nem látom, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a kötelezettségvállalásoknál óvatosabbak legyünk, mint eddig voltunk, tehát óvatosabbnak kell lenni. A második aggodalmam az az irányítással kapcsolatos. Több ellenőrzésre, több átláthatóságra van szükség, ebben az értelemben számíthatnak tőlünk módosítókra. El kell kerülni az összeférhetetlenséget azok között, akik a döntéseket hozzák, illetve a beruházók között másfelől Eh, van egy harmadik aggodalmam, ami az időre vonatkozik, eh, illetve az elnök, az elnök, befejezem elnök úr, eh, ugye gyorsan kell lépni, a bizottság gyorsan lép, mi pedig néha azt látjuk, hogy olyan hogy az államokkal már le van zsírozva minden, és hogy a mi munkánknak esetleg nincs olyan jelentősége, mint szeretnénk. Hüber asszony szó. Köszönöm. Köszönöm. Először is reflektálva arra, amit Udo Buman mondott a Zsüstre túr kapcsán, sajnálkozva a felett, hogy a tagállamok nem akarnak hozzájárulni a, ez az, most elég alacsony tőke alaphoz. Ha pedig a tagállamok hozzájárulnának a garancia alaphoz. Akkor azonnal belépne a zsöszrutúr, tehát visszaállamosítanák, tagállamisítanák az alapot. Úgyhogy én nem bánom, hogy nem szerepelnek a nagyon a tagállamok itt, majd az investment, a beruházási platformokban részt vehetnek. Fontos, hogy a az európai költségvetés nemzeti azt hozzányúlnánk, akkor is az ösztrotúr lenne, azonnal visszaállamosítanák az alapot. Ez sem van nagy baj tehát. Aztán az Európai Parlament, mint költségvetési hatóságbeli felelősségéről szólva, igyekszem azt végig gondolni, milyen ellenőrzést javasol. Talán jobban, alaposabban kell tanulmányoznom a javaslatot, ám főleg a jelentéstétel, különösen az ex-ante típusú szerepkör képzelhető a beruházási stratégia és iránymutatások mentén, ez is nagyon hasznos lehet. Mert megfelel a költségvetési hatóság felelősségének. Harmadik megjegyzésem, ez a kérdésem végig gondolta azt, hogy azok a garanciák, amelyeket reményeink szerint nem kell majd felhasználni, visszatérnek, visszamennek majd azon programokba, amelyekből kivették az eszközöket. Utolsó gondolatom, sokan fogalmaztak meg kételyeket a, a tanácsadói központok, hubok -ok hatékonyságát illetően van már tapasztalatunk a, a Jasper Zell a kohéziós politikában pont ilyen, ilyen hubként működött 2007-ig. Világosan látjuk, hogy az abszorpciós kapacitás, illetve a projekt elkészítési képesség nagyon sok jelentéstételi kötelezettséget is megjelenít, ez pedig megköveteli, hogy egy új rendszerbe, új pénzügyi tervezési rendszerbe lépjünk át, és, és nem csak a legkevésbé fejlett európai tagállamokban, hanem a legfejlettekben is sincs meg a kapacitás ezekre. Úgyhogy ezek a hatékonyan megszervezni ezt a tanácsadói központot, hogy segítsen, és semmint, hogy alássa a projektek tervezését. Ötödik utolsó hozzászólásom a meghallgatás. Mások négy percig beszéltek, hadd mondjam én is el. Nagyon súlyos aggályaim vannak a mi szerepőnkkel kapcsolatban a, a szakértők meghallgatását illetve, mert mi az ECON például nagyon sok meghallgatást szervezett. De az európai kormányzás, pénzügyi szektor, az a kormányzásért felelős embereket hallgattunk meg. Tehát a felelősséget kell adni arra, hogy a hatóságok a hierarchiát alakítsanak ki a projektek kiválasztása, de ezt a parlament végezze el. Köszönöm szépen, Mudi kollega kapszód. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak már a jelentéskészítők munkájáról, és nagyon sok módosító született. Nagyon koncentrálni kell az irányítás, illetve az elszámoltathatóság területére nagyon sokak véleményével egyetérthetek, amikor azt mondjuk, hogy bízom bennem bankár vagyok. Nem hiszem, hogy ezzel lehet bizalmat teremteni. Hangsúlyozni kell az Európai Parlament szerepét a rendelet vizsgálatában, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha változtatásokat eszközölünk a javaslaton. Az addicionalitás, illetve a munkáteremtés rendkívül fontos, illetve ezek felmérése. És az, hogy honnan származik ez a támogatás, persze a költségvetési szabadságban, az ITRE-ben is azt láthattuk, hogy visszanemtérítendő támogatásokból jön ez, amit a kutatásokra adtak volna. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt látni. Az Európai Bizottság, a tanács próbálják ezt eltusolni. És amit nagyon fontos az, hogy milyen fajta alternatív támogatás lesz. Szeretnék beszélni végezetül a tanácsadói testületről. Ennek a lényege az az, hogy igazi plusz értéket adjanak azok számára, akik ezen támogatást igénylik, ugyanis nincs egyetemiség, nem értik azt, hogy hogyan lehet ezeket a támogat, támogatásokat megkapni, tehát egy ilyenfajta tanácsadó testület valóban sokat segíthet az FC esetében. Eh, gracias, señora Moody. Ahora tenía la palabra el señor Karins. No le... Köszönöm, Karins úr kapja meg a szót. nem látom, hogy itt lenne. Akkor Ferreira asszony. Bueno, gracias. I'm... Köszönöm szépen. Én nem ismétlem meg azt, amit álmodtak előttem. Meg, sokan megköszönték a jelentéstevők munkáját, nagyon fontos anyag készült el. Másodszorban úgy gondolom, részleteibe kell merülnünk ennek az anyagnak, mert nem egy egyszerű olvasmány, átlátni az összes funkciót, a befektetési bizottság működését, a, a tanácsadói központ, az irányító testület szerepét és az egyes feladatok felosztását ezek között, összeáll, hogy összeálljon a teljes kép, bonyolult dolog. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy jobban megértsük a kormányzás, az irányítás miben létét. Egyrészt azért, mert még mindig fennáll a hármas cikkben rögzített helyzet, tehát a steering board, az irányító testület tükrözi majd a tőke összetételt. Ki mennyit tett be az alapba. Ezen kezdeti szakasz után, ahol a stratégiai orientációt megosztják az Európai Bizottság és az EBB között. Ezt követi egy második szakasz, ahol az alapstratégiai orientációját nem szabad fogjulejteni az erős betétesek között, amelyek a Európán kívülről is érkezhetnek, vagy hogy elkerüljük a Zsőszi túrt, tehát hogy visszatérjen a, a tagállamok kezébe az európai keret. Tehát ez egy fontos kérdés a irányítással kapcsolatban. Aztán még egy kérdés, a kritériumok ügye. Ezeket, ezekbe bele kell tenni valamilyen célokat is, objektív célokat, hogy például az Európán belüli hatalmas diszparitások feloldását, mert ez, maga, mert ez a gond, nagyon sok európai térségben nagyon nagy beruházás van, máshol meg semmi. Úgyhogy ez egy nagyon nagy diszparitás, legalábbis célként meg kéne jelölni, ne legyen túl széles. És a független entitások, illetve platformok, és ezeket kell egy másik független testületnek jóváhagynia, amely még amely fölött nincs semmi ellenőrzésünk. Ugye meghallgatást szervezhetünk, de a rendszer működése egészében szerintem legalábbis kicsit kicsúszik a, a úgymond a tulajdonosok kezéből, a garancia tulajdonosának hatásköréből. Úgyhogy a felelősségünket pontosan világosá kell tenni, pontosan tudjuk, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az új gépezet abba az irányba zakatol majd, amerre tervezzük. Úgyhogy ez a feladat persze még nekem is alaposan át kell olvasni a szöveget. Köszönöm. Ayala, asszony kap szót. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy megköszönöm a Bulman úrnak, meg a Fernándes úrnak a munkáját Nagyon jó jelentés ez, és nagyon jó javaslatok vannak benne. A Juncker javaslat azt gondolom, hogy egy elég konkrét célal készült. A projektek mögött pedig ott van a, e, a közlekedés, illetve a e, turizmus is. Azt gondolom, hogy mind a két e, ágazat révén ösztönözhető a növekedés, illetve a munkahelyteremtés. Az addicionalitás elvét támogatom de inversión, crecimiento empleo más importantes para el Europa 2020. Que... Eh, arra van szükség, hogy a pénzek tényleg a növekedést szolgálják. Van két fontos eszköz, a Horizon 2020, illetve a CEF a tagállamok könnyű pénzben reménykednek, de azért nekünk észnél kell lennünk. Ennek a két eszköznek a halára ítélése, mert ugye a CEF esetében konkrétan erről van szó, ez nem biztos, hogy egy jó ötlet. Valójában ezzel aláássuk az Európát összekötő hálózatok ügyét, illetve a Horizont 2020-at is a parlamentnek vissza kell szereznie a forráselosztó szerepét. Mi vagyunk a forrás leosztásnak a szakértői, ez az elmúlt három évben bebizonyosodott, mert a pénzeket észszerűen kezeltük az elmúlt években. Ugye itt garanciákról van szó, és elhangzott itt már a kollégáktól az is, hogy garanciákat össze lehet állítani, ennél sokkal kreatívabb alapon is. A projekt időszakának egy későbbi időszakában több rugalmasságra van lehetőség. Vannak ezek a nemzeti platformok. Szerintünk ez egy jó ötlet, nem csak azért, hogy ezeken keresztül is pénzt lehet felhajtani, hanem ezeken keresztül lehet biztosítani azt is, hogy életképes, egymástól eltérő, hasznos projektek keletkezhessenek. A remélhetőleg a nemzeti projektek ilyen szempontból kiegészítő jelleget fognak ölteni. A forrás szakértőként, költségvetési szakértőként azt gondolom, hogy fontos, hogy az ágazati szakértőket is bevonjuk. A stabilitási paktum az nem szabad, hogy gátját képezze annak, hogy az egyes államok hozzáférhessenek ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm. Ajala asszony. Ora, uh, eu primeiro, em primeiro lugar <clears throat> gostava de uh, reafirmar as diferenças de fundo que nós na GUE... Szeretnék arra rámutatni, hogy eh, alapvető véleménykülönbségek vannak hogyha a GUE részéről megnézzük ezt a megoldási javaslatot, akkor mindenképpen véleménykülönbségek vannak a célok, illetve a forma tekintetében zsákutcában vagyunk, nincs elég befektetés, mert nincs bizalom. És eh, emiatt először is meg kell azt állapítanunk, és látnunk kell azt, hogy eh, a kenyáni megoldást nem tudjuk alkalmazni. Hogyan lehet kikerülni ebből a zsákutcából? Ez a zsákutca azért jött létre, mert nincsen perspektíva a gazdasági szereplők számára. Ezért eh, el kell mondjam, hogy eh, kapcsolatba léptem több tucat portugál kis eh, céggel, és a az ő perspektíva nélküliségük a liberalizációból, a szabad kereskedelemből fakad. Nem lehet ebből pénzt vagy optimizmust szerezni, és ezért itt megoldásra van szükség, de már van egy úgynevezett piaci megoldás, de a piac nem működik, ez egy zsákutcában van, ezt már elmondtam, hogy miért, és ezért nincs igazi megoldás annak tekintetében, amire szükség lenne. Nagyon nehéz megérteni ezt, és úgy gondolom, hogy az állampolgárok ezt érzik, továbbra is kételkednek, és úgy gondolom, hogy az LKB-nak itt lehetősége lenne arra, hogy kötvényeket vásároljon fel, de ebből nem akarnak közbefektetéseket létrehozni. Ezért azt mondjuk, hogy mi elutasítjuk ezt a tervet, de ahogy mondtam, itt sok aspektusról szó van, amiről, amivel én nem értek egyet az Európai Unióban, mert több kételj elhangzott az irányítással kapcsolatban, az értékeléssel kapcsolatban, a garanciákkal kapcsolatban, de a pénzügyi eszközök igazságos elosztásával kapcsolatban nincsenek nemzeti borítékok, ezt mi nem értjük. Nincsenek kritériumok, amelyekkel egyensúlyokat igazságosságot lehetne létrehozni, és hogy amivel a területi kohézió létrejöhetne. Ha megnézzük az emögött rejlő programot, az infrastruktúraépítést, a magám, közpénzek együttműködését, hát itt is fenntartásaink vannak. La palabra ahora señora Nina Gil. Thank you, uh, Chair. And... Köszönöm. Én is üdvözlöm a javaslatokat, és köszönöm a jelentéstevők munkáját. Támogatok több felvetést, amelyet, amely elhangzott. Azt gondolom, hogy az a gondolat, hogy a parlamentként, társjogalkotóként, döntőként a költségvetés körében én a Költségvetés Szabadság volt tagjaként rendkívül fontosnak tartom ezeket a jogosítványokat, és azt, hogy hozzászólhassunk a projektekhez, meg az a menedzseléshez ahogy a kollégám elmondta, az irányítás kérdése kritikus fontosságú, ahogy a, a finanszírozás rugalmassága is az. Úgy gondolom az is fontos, hogy a tagállamok befizessenek az alapba, erősebbé téve azt, és meg kell majd nézzük, hogyan lehet rugalmasan megszervezni mindezt a, költ, a, a tagállam nemzeti költségvetésekben. A projektkritériumok kapcsán pedig világos, hogy prioritás kell, rangsort kell meghatároznunk, hiszen a fő céljának az alapnak a munkahelyteremtés, a közösségi növekedés. Úgyhogy bár a közlekedésre, meg az energetikai projektekre kell koncentrálni, ezért javasolnék még egyet, a kreatív, kulturális iparágak. Mert szélesíteni kell a hatáskörpet. itt lehet gazdasági növekedést, munkahelyet teremteni gyorsan, gyors megtérüléssel, a kulturális innovatív ágazatban, és ezért fontos, hogy bekerüljenek a kritériumokba ez, ezek is. Köszönöm, Gillasszony. Most Fejder asszony, kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a munkáját, mert azt gondolom, hogy most világosabb minden, és esélyünk van a hatékonyságra. Én is ezt a célt kívánom szolgálni. Én a kohéziós célokat támogatnám a jelentésen belül. A kohéziós politika céljai fontosak, sok országot érintenek, Ezeket érvényre kell juttatni azokban az országokban, illetve azokban a projektekben, amelyek olyan országokban futnak, ahol a GDP alacsonyabb az átlagnál. Amennyiben nem így teszünk, akkor a szakadék növekedni fog a tagállamok között, nem stimuláljuk a gazdaságot, nem foglalkozunk, nem kezeljük a társadalmi problémákat. A kollégák közül említették már azt is, hogy a projekt értékelésnek világos kritériumai kell, hogy legyenek. Én ezt maximálisan támogatom és azt is támogatom, hogy a projektek értékelésére egy megfelelő független intézményt kell kialakítani, ellenőrzési mechanizmussal, amit meg kell erősíteni. Támogatom azt is, hogy egyfajta tanácsadó központ alakuljon ki, egy advisory hub, amely, amely szerintem hasznos lehet, a CEF kapcsán pedig nem tudom támogatni azt, hogy 20 milliót elvonjunk például az úthálózat fejlesztési elképzelésekből. A garancia alapnál pedig az a fontos, hogy az tényleg képes legyen a garancia szerepét betölteni, mert a projektek csak akkor kapnak megfelelő finanszírozást. Azt is támogatom, hogy a magas kockázatú projekteket is támogatni kell, mert Európa néha önelégült, mi vagyunk a leghaladóbbak, a legjobbak, de ez, ez már nem így van. Igazándiból kockázatvállalásra van most már szükség, digitális gazdaság, kutatások, fejlesztések. Köszönöm. Van der asszonynak megköszönöm, mondja az elnök. Toiler. úr. Kedves kollégák, a Költségvetés Ellenőrzési Szabizottság tevőjeként szeretnék arra rámutatni, hogy ami a finanszírozást illeti, szem előtt kell tartani, és a kollégám már említette azt, hogy mennyire nehéz volt a középtávú pénzügyi tervezésről a tárgyalás és a költségvetési szabizottságban, illetve a KONT szabizottságban és az előző mandátum során, amikor én a költségvetési Ellenőrzési Szabizottság elnöke voltam, akkor közösen azon voltunk, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb legyen a befolyása, hogy a költségvetési maradványok, amelyek a mi életőkészségi körünkben vannak, azokat jobban fel lehessen használni, és hogyha megnézzük azt, hogy hol nem használták fel az eszközöket, azok mind olyanok voltak, ahol megosztott irányítás volt. Itt a tagállamok felelőssége is ez, és ezért az Európai Parlamentnek költségvetés ellenőrzési szempontból le kell fektetnie azt, hogy a kutatásfejlesztési, technológiafejlesztési, innovációfejlesztési pénzeket elvenni, ez kontraproduktív, és az eszközfelhasználás ebben a költségvetési sorban nagyon jó volt korábban, jól használták fel a pénzt. A második pont, amely fontos számunkra, hogyha megnézzük az állásrolásban, a kont állásrolásában a megfontolásokat, a, az elszámoltathatóság, az audit kérdése kapcsán, lehetőségünk van arra, hogy a számvevőszéken keresztül az EBB projektjeit ellenőrizzük a számviteli szempontból. Az FC esetében is azon kell lennünk, hogy ez a fajta jog, ez a fajta um, elszámoltatatossági jog megmaradjon, és utólagosan értékelni lehessen az intézkedéseket, így az Európai Parlamentnek lehetősége nyílna arra, hogy utólagosan elszámoltathatóságot mutasson az adófizetőkkel szemben, és megmutathassa azt, hogy a teljes program megfelelt-e a céloknak, és ezért a Költségvetési Ellenőrzési Szabizottságban szeretnénk egy eszközt, amelyen legalább utólagosan, demokratikusan lehet értékelni ezeket a programokat, és amellett vagyunk, hogy ezt közösen vitassuk majd meg és érjük el. Muchas gracias, señor Toire. Tiene la palabra el señor Mann. Toiler úr. Munka úr kap szót. Pán predseda, chcem sa poďakovať. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a raportőröknek a rendkívüli hozzáadott értéket, amit teremtettek a munkájukkal, és én azt gondolom, hogy többféle módon tudjuk mi támogatni ezt a projektet, végrehajtani ezt a projektet. A lelkesedésünk át kéne, hogy ragadjon a piacokra, és akkor fognak megmozdulni a piacok. Ez majdnem, hogy fontosabb, mint az a 315 milliárd, amiről beszélünk. A Juncker terv mindössze egy része annak a sokkal nagyobb mozaiknak, amely, amely célja Európa fel, fel, fellendítése. Nekünk az a feladatunk, hogy a mozaik többi eleméről is tájékoztatást adjunk. To jest liczny aj na naše ďalšie rozhodovanie, aj na naše ďalšie korekcie. Nagyon sok, e, sok mindent tehetünk még, sokkal többet, mint amit eddig. Azt e, reméljük, hogy itt egyfajta dominóhatás, pozitív dominóhatás fog e, kialakulni. Elhangzott itt a felhívás, hogy beruházásokra van szükség, azonban a tagállamok beruházása azon is múlik, hogy a többi intézkedésünk mennyire sikeres. Itt a szinergiaképzésre gondolok például. Zdani viac ako 4200 firm firiem, ktoré majú účty v daňových rajoch a mohla by viac investovať aj do... Slovákia e, sokkal több hasznot húzhatna mindebből, hogyha több ezer cég nem adóparadicsomokba lenne bejegyezve. Köszönöm, Manka úr. Most pedig a végén megadom a szót Ferhaj Zenkép. Um, like lot... Nagyon sok és megköszönték képviselőtársaim a munkát. Én csak egy kis megjegyzésre szorítkoznék. A politikai beavatkozás, a projektekbe való politikai beavatkozás kockázatáról, veszélyről beszélnék, mert ugye a garancia alap a magas kockázatú projektekkel kell foglalkozzon, ilyen értelemben fontos tehát, hogy legyen egy, egy speciális irányító bizottság, hogy ne ássuk alá az EBB 3A ö, ratingjét, tehát meg kell határozni, honnan jön a pénz a garancia rendszerbe, és arról is méltányosítat kell folytatnunk, milyen kritériumok alapján választják ki a projekteket. Ám itt aztán meg is kell állni, mert ha minden inkább beavatkozunk, annál inkább veszélyes, hogy elveszítjük az EBB 3A státuszát. Erre legyünk figyelemmel, ennyit szerettem volna mondani, úr. Köszönöm szépen! Fennolten Hajznasszony. Van még egy kicsi időnk, ha valaki szeretne hozzászólni, ha nem, akkor megadjuk a bizottság, illetve az EBB, meg aztán a jelentéstevőknek a szót, akkor, akkor most az, az e EBB főigazgatója kapja meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the... Köszönöm, Szeretném megköszönni, hogy ilyen gyors munkával tető alá hozták ezt a jelentést. Mutatja, hogy mennyire fontos prioritás ez a kezdeményezés a parlament számára. Hozzászólásomat a problémás területekre irányítanám. Számunkra fontos, hogy fenntartjuk a sebességet, a kezdő sebességet, és ezért kell figyelembe arra, hogy az az eljárás, amelyben a megfelelő személyek kinevezése kerülnek, időben megtörténjenek, ne halogassuk ezt sokáig. A másik aggály a befektetési iránymutatásokhoz kapcsolódik. Örülünk annak, hogy a parlamentén óriási érdeklődéssel fordul a befektetési politika felé, de ez azért kockázatot is hordoz, mert ha betetési iránymutatás az együttdöntési eljárásban minden parlamenti szakbizottság, minden tagállam hozzáállása történik, úgyhogy mindig mindent meg akar tárgyalni, hát akkor nyilván fél évig vagy egy évig eltarthat ez a folyamat. És a, ez a fajta konszenzus keresés rettetesen lassan el folyamatot. Úgyhogy bár értem, hogy milyen, mennyire érdekli önöket a tartalma mindennek, arra sarkalanám önöket, hogy legyenek figyelemmel a menetrendre is, mert lelassíthatja a terv végrehajtását, ha ez itt elakad. A harmadik gondolatom a jogosultsági kritériumok, projekt kritériumok. Szerintem több figyelmet kell szentelni ezek megírására például. Ha a gazdasága gyakorolt általános hatást, hatástanulmány kell vizsgálja minden egyes benyújtott projektre vonatkozóan, hát ez egy kicsit talán túlzás lenne. Őszintén szóval képzeljék el, hogy a projekt mondjuk 25 szélkereket szeretne finanszírozni, és 25 szélkerék a gazdasági gyakorlat hatásának vizsgálata, hát nem sok haszonnal járna, viszont rengeteg időbe kerülne. Negyedik megjegyzésem. Sok szakbizottsági tag felvetette ezt a kérdést. Biztosítani kell az hogy a befektetési bizottság minden gyanú felett álljon. Mert ez a sarokköve a, a végrehajtásnak. Abszolút biztosan kell lennünk abban, hogy a garancia felhasználására vonatkozó döntéseket szakértők hozzák, olyanok, akik függetlenek az EBB-től, a bizottságtól, a tagállamtól, és csak a szakértelem alapján kerülnek kiválasztásra. Úgyhogy ebben a tekintetben egy kicsit aggaszt bennünket a kiválasztási eljárásra tervezett folyamat, amely szerint a folyamat a politizáltság, átpozáltság veszélyét veti fel. Nem szakpolitikákat vagy iránymutatásokra veszünk fel embereket, hanem a politika végrehajtására csak. És e tekintetben azt szeretnénk, ha biztosított volna az, hogy cselekvéseik során csak a projektet mérlegelik, és semmi mást. Persze abban mind egyetértünk, hogy a szakértelem megfelelő mixére van szükség, tehát minden biztosítandó az, hogy nem csak legyen kutatási, KKV, közlekedési és egyéb tematikai szakértelem is ebben a testületben, és ezt is garantálni kell, hogy egy kollektív tudással bírjon ez a testület a, a földrajzi piacról is, hiszen más és más tagállamokban valósulnak meg a projektek. Mindenképpen fontos, hogy elkerüljük a politikai interferencia veszélyét. És végül, de utolsóban a bizottság szempontjából fontos, hogy és nagyon aggaszt bennünket, hogy a 18-as 19-es cikket törölték a jelentésben. Persze ez nem meglepő ez a fejlemény. Három dolgot szeretnénk hangsúlyozni. Az a gondolat, hogy az éves költségvetés vitáját kihagyják a garancia alapfinanszírozásának kérdésében, előre jó recept a további káoszra, ez már érzekelhető a mostani költségvetésvétekben vitákban is, a költségvetésben egy éven belül marsokat meghatározni rendkívül bonyolult eljárás. Másodszorban egy elem, amelyet talán nem mindenki vett észre, mindez kiszámíthatatlanságot hozna az EU költségvetés egészének működésébe. Hiszen a, a kiírások változása attól függ, hogy van-e van -e több éves, jól sikerült több éves programozás, és nagyon sok kiadás több éven át, több évre kerül szétterítésre, különösen a kutatásban. Ha nem tudjuk, hogy miben szorítunk, miben adunk többet, nagyon nehéz lesz előre látható az egész, és hatalmas kockázatokat, hatalmas bizonytalanságot teremtünk és említették már az EBB hitelminősítésének lerontását, akár az EU egészének hitelminősítését leronthatjuk, hogyha úgy adunk garanciát, hogy nem tesszük világossá, miképpen finanszírozható ez a garancia. Tudjuk persze, hogy ez nagyon nehéz és bonyolult vita, ám nem lehet megúszni, és nem lehet ráhagyni az éves felülvizsgálatokra, mert ha nem adunk világos választ most, persze mindenkinek lehet más és más elképzelése a, a bizottság adandó válaszokra, ról, de ha nem adunk világos válaszokat, a piac meg fogja bosszulni mindezt, és nyilván a credit rating agencies is sem lesznek, válnak majd kestős kézzel belünk, velünk. E most adom meg a szót Maria Sobakarennek, az EBB rész. Uh, with, with, uh, with your agreement, Chair, I, I will speak. My name is... Inkább én beszélnék. Channel Time vagyok. Um, uh, thank you very much. Az új termékekért felelős ember az EBB-ben. Én uh, Először is szeretném megköszönni a képviselőknek és a raportőröknek is eh, a munkáját. Eh, igazándiból eh, mindannyian elismerték szinte azt, hogy az FC garancia az feltétel nélkül és visszavonhatatlan kell, hogy legyen. Ezt sokan mondták, és én azt gondolom, csatlakozva hozzájuk, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. Az FC garanciának a célja az, hogy az EBB számára lehetővé tegye azt, hogy nagymértékben növelje a magasabb kockázatú projektekbe való beruházási eh, képességét, és így lehet elérni a multiplikátor hatással azokat a beruházási szinteket, amelyekről álmodunk. A garancia ebből a szempontból rendkívül fontos. A hitelminősítő intézetek, amelyek, ahogy önök is tudják, gyakorlatilag a a három a minősítésünk gazdái nagyon alaposan meg fogják vizsgálni ezt a garanciát majd, tehát ennek a garanciának feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, és úgy látom, hogy ezt elismerik önök is, amit köszönök. Az EBB emellett a nemzeti promóciós bankok, beruházási bankok szerepét is üdvözli az EFSZ-n belül, ugyanakkor az is fontos, hogy a garanciának az irányítása az úgy történjen, ahogy a javaslatban is van, tehát a bizottságon és az EBB-n keresztül, és társberuházások, illetve más platform kezdeményezések Eh, formájában eh, társulhatnak ezek a nemzeti beruházási bankok. Fontos az, hogy a eh, szerte Európában kohézió jellemezze ezt a programot. Ez egyébként a legjobb garancia az ellen, az aggodalom ellen, ami a Justretour elve, amit a Justretour elve képvisel. Ugye nem minden tagállamnak van befektetési bankja, itt kezdődik a dolog. Éppen ezért az, hogy az EBB-n keresztül menj menjen az irányítás, ez, ez tényleg rendkívül fontos. A, a magasabb kockázattal és az addicionalitással kapcsolatban tennék néhány megjegyzést. Ahogy itt többen is mondták, az FC-nek a célja az az, hogy az EBB magasabb kockázatokat tudjon vállalni. A több kockázatvállalás a, a, a, ugyanakkor a magánpiaci beruházók számára is ösztönzőleg hathat. Itt a bizonyítékokat érdemes megvizsgálni. Az FC a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy nagymértékben felturbozzuk azokat az intézkedéseket, azokat a kezdeményezéseket, amelyeket eh, ez a bank már a bizottsági forrásokból, EU forrásokból eh, analóg módon korábban is tett. Sokat beszélnek arról, hogy az innováció és a kutatás fontos, hogy van egy innovációs szakadék. Én itt eh, rámutatnék arra a rendkívül sikeres programunkra, amely már most a Horizon 2020-as pénzeket felhasználva támogatja a kutatásfejlesztést, amely egyébként folyamánya egy korábbi, a Risk Sharing Financial Facility nevű programnak, a hetedik kutatási keretprogramon belül annak idején. Mindez részét képezi annak a bizalmi háttérnek, ami nekünk van, nevezetesen, hogy az általunk kezelt pénzügyi eszközök működőképesek. Itt ezt a programot, ezeket a programokat kell ki kifejleszteni eh, az EBB normális kockázatvállalási hajlandóságán, képességén eh, túlmenően eh, tudjunk kockázatot vállalni, és ez az EFSI-vel valósulhat meg legalábbis a nagymértékű jelentősebb kockázatvállalás. Beszéltek itt a képviselők a függetlenség kérdéséről. Azt gondolom, hogy itt meg tudom nyugtatni önöket minden egyes beruházási projektet, amelyet eh, egyáltalán eh, eh, befogadhatónak nyilvánítunk a garancia szempontjából, tehát minden egyes beruházási projekt, olyan módonhagyásra, ahogy a többi EBB eh, projekt is, tehát az igazgató tanács fog ezekre rábólintani, ami azt jelenti, hogy az EBB normális eljárásai és garanciái minden egyes eh, projekt esetében érvényesülni fognak, és eh, ez gyakorlatilag minden FC garancia alatt futó projektre érvényes. Ez lenne a, a végső garanciája a függetlenségnek, amely egyébként egyébként az EBB irányítási rendszerében már adott. Itt eh, technikai, pénzügyi, gazdasági, környezeti eh, eh, függetlenségre is gondolok, és azt gondolom, hogy a regionális kiegyenlítés szempontjából is megnyugtató lehet ez. Az EBB ugyanis ismeri és célként vallja a regionális kohéziót, kiegyenlítést, e, és erre nagyon odafigyelünk az EBB-n belül. Ráadásul nagyon határozott célokat fogalmaz meg az EBB e, a házon belül a hitelek nyújtásakor erre vonatkozólag is. Köszönöm, mondja az elnök. És végezetül most visszaadjuk a szót a raportőröknek. Kezdjük, kezdjük Fernandes úr. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, és szeretnék még egyszer a munkatársaimnak köszönetet mondani, mert korábban is megtettem ezt a titkásának, és szeretnék köszönetet mondani, mert rendkívül intenzív volt a munka. Már utaltak arra, hogy az ütemterv rendkívül szoros, de sikerült minden szereplővel tárgyalnunk, és ez fontos, ezen fontos alap esetében, hiszen ezt minél gyorsabban végre kell hajtani, és lesz még időnk arra, hogy erről beszélhessünk. Szeretnék minden jelentéstevőnek köszönetet mondani, és természetesen Udo Bulman jelentő kollégámnak, aki ugyancsak látja, hogy mennyire fontos ez a munka, amely előttünk áll. Az Európai Unió ezzel az alappal sokat nyerhet, munkahelyeket lehet teremteni, gazdasági növekedés lehet elérni, és szinte e, nincs vesztenivalónk. Nem szabad elveszít, e, elfelejteni azt, hogy a 8 milliárd eurós garanciát adunk, amivel olyan befektetéseket lehet e, létrehozni, amelyek sokkal magasabb összegűek lehetnek. Az, a jelentésben az áll, hogy az alapok többleteit vissza kell tenni azokba a költségvetési sorokba, honnan azokat kivették. A delegált jogi aktusok kérdése is rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament részt vehessen ebben, és megfelelő megállapodásra van szükség az Európai Parlament, az EBB, illetve az Európai Bizottság között. A kohézióra kitérve, ez az alap erősíti a területi kohéziót, ott, ahol a piac nem működik, ott alkalmazhatjuk az alapot a kohéziós országokban, több esély van a befektetésre, és ez az alap kiegészíti ezeket az eszközöket. Például a struktúrás alapot is így igénybe lehet így venni. Úgy vélem, hogy ez az európai befektetés tanácsadási platform rendkívül fontos azon régiók számára, ahol lemaradások vannak. Fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ez a platform hogyan lesz majd működőképes. Ez, az, ez a projektet támogatni lehet olyan projekteket támogatni, ahol kevés tapasztalat van a projektek végrehajtásával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos célkötűzés ez, mert itt költségvetési garanciákról van szó, de további kérdéseket kell feltenni a rugalmasság esetében a projekteket illetően, és politikai döntés, politikai támogatásra van szükség az Európai Parlament részéről, hogy ezeket a projekteket támogatni lehessen. Ez a tripla A. A javaslatunk nincs olyan messze az Európai Bizottság javaslatától, mert az Európai Bizottság tervezetében a CEF-ről beszélnek, az Európa 2020-ról beszélnek. Ezt igazából ö, csökkentenek, 3,3 milliárdot csökkentettek a CEF esetében, és van egy két milliárdos játéktér, amit nem is neveztek meg ebben a rendeletben. Az Európai Parlament azon van, hogy megoldásokat találjon, megfelelve a tanácsnak, tehát már itt azt mondtuk, hogy arra van szükség ebben a jelentésben, hogy a garanciákat ne lehessen visszavenni, ne lehessen megkérdőjelezni ezeket a garanciákat, mert azt szeretnék, hogyha már júniusban működőképes lenne ez eh, a eh, terv. Az EBB kérdésére kitérve, persze az EBB bennünket támogat, jó lenne, hogyha az EBB ezt a 16 milliárdos garanciát magára vállalná, és az Európai Parlamentnek csak 5 milliárdról kellene dönteni, ez nagy segítség lenne, és így természetesen megoldhatnánk a problémáinkat. De folytatnunk kell ezt a munkát, és szeretnék egy kívánságomnak is hangot adni. Ezek a javaslatok, amiket előterjesztettünk, ezek elképzelhetőek, megvalósíthatóak ha olyan javaslatokat teszünk, amelyek a pénzügyi rendet megborítják, hogyha felborítják, vagy az egyhangúságot a tanácsban, azt nem szeretnénk. Mi konstruktív megoldásokat szeretnénk, de el kell mondjam azt, hogy a befektetések jók, függetlenül attól ezek állami vagy magánbefektetések, jók a befektetések akkor, hogyha ezek munkahelyeket teremtenek, hogyha gazdasági növekedést eredményeznek, és a magánbefektetés sem bűn. Olyan projektekről van szó, amelyek lehetségesek, amelyekkel előrelépést lehet eh, elérni. Végezetül, ez az alap nem csak a befektetéseket támogatja, nem csak a KKV-kat támogatja, ez az alap a bürokráciát is csökkenti, és a, az adminisztrációs akadályokat is eh, csökkenti a belső piacon. Ezt láthatjuk az energiapiacon, illetve az egyes energiapiacok közötti összekötés kapcsolatban. Köszönöm szépen. Bulman úr kapja meg a utolsóként a szót. Köszönöm szépen. A 26-an jelentkeztek szóra képviselőtársaim körül, közül. Köszönöm szépen, mert mindegyik kollega, mindegyik konstruktív javaslata értékes volt. És ebből konkrétan tudunk ezekről majd beszélni, különösen amikor befutnak a módosítók. Nem tudom, hogy két vagy három percem van arra, hogy 26 felvetésre reflektáljak. Nyilván ez így nem fog menni. Kérem megértésüket, hogyha elsősorban az Európai Bizottság és az EBB szavaira reagálok, mert ugye közösen kell kidolgozzuk a következő hetekben a közös munka, közös kereteit. Ha azt mondják, amit önök javasolnak, akkor nem lesz a következő ülésen elnökünk. Tehát az első aki odaadta a pénztárcáját, nem jönne legközelebb, többiek meg föl sem bukkannak mert ha nem tudunk a projektek megbízhatóságával kapcsolatban garanciákat adni, ha nem tudjuk mi a parlament a saját házi feladatunkat ellátni, akkor ez az egész projekt nem kap bizalmat. A mi feladatunk éppen a bizalmam megteremtése. Egyik megjegyzés a tempóval kapcsolatos, ha jól látom, az Európai befektetési bank eh, értékes képviselője, meg a bizottság értékes képviselője hat hónappal bír ahhoz, hogy elképzeléseit megvitassa. Kollégám José Manuel és én három héten belül készítettük el ezt a jelentéstervezetet, a fordítók kétszeres gyorsasággal készítették el aztán a nyelvi verziókat. Én megígérhetek önöknek két dolgot. Megígérem egyrészt azt önöknek, hogy olyan gyorsan, ahogy csak lehet, olyan célorientáltan és olyan ütemesen dolgozzunk, ahogy csak bírunk, a munkatársaink terhelhetősége és a mi terhelhetőségünk határáig elmenve, és másosabban azt is megígérhetem, hogy ebben a házban nem azt a politikát űzzük, hogy csukott szembe beugrunk a sötétbe, ez nem az Európai Parlament munkamódszere, és itt sem így fogunk eljárni. Addig tárgyalunk, amíg egy jó, vállalható, eredményes eredmény születik, mást a választók nem fogadhatnak el. Eloszlatandó a félreértéseket, José Manuel és az én szövegem egyetlen javaslatában sem áll az, hogy az egyes projekteket végigvizsgálnánk. Csak annyit mondunk, pont azt, amit Niklas is mondott, hogy az EBB megvizsgál úgyis minden egyes projektet, és a projekt vizsgálat során, amelyet az EBB úgyis elvégez, legyenünk figyelemmel a gazdaság egészre vonatkozó hatásokat. Ennyit mondunk, nem többet. Jó, hogy ezt is el tudjuk magyarázni. Remélem a jövőben is lesz erről alkalmunk beszélni, hogy a bizottság elégedett lehessen ezzel javaslatunkkal szerintem ez elfogadható lesz. Másik félreértés, sehol sem áll az, hogy a parlament a szakértők kiválasztásáról dönt. Pont nem azt akarja a parlament. Arra, arra hív fel a parlament, hogy a listát kicsit vegyük rövidebbre, és a javaslatok az iránytó testületre vonatkozó bizottság tekintetében a következő elemekkel érvényesüljenek. Semmi több. Ez nem átpolitizálása a dolgoknak. Még egy dolog. Az EU költségvetés az egyetlen garantor a kockázatok ellen, az, hogy a, az, hogy a költségvetési jogalkotó -e végig gondolja, milyen személyzettel szeretné vállalni a szavazók felé a felelősséget, magától értetődő. Ez nem beavatkozás, és nem átpolitizás a dolgoknak, hanem a hatáskörnek megfelelő kompetens feladatellátása egy népképviseleti szervnek. Erről majd még lesz alkalmunk eszmét cserélni. Vannak nálam avatottabbak a finanszírozási javaslatról beszél, akik tudnak beszélni, Hozé Manuel is több, itt több szakértelemmel bír. Ám abban biztos vagyok, hogy közösen olyan megoldást tudunk kialakítani, amely a ház szaktudásának megfelel, megfelelően rugalmas, és természetesen kielégíti azt a feltételt, hogy az előre megbízláthatóság, a megbízhatóság minden tekintetben garantálható legyen az alapműködésében. Köszönöm, meghallgattam, és örülök az együttműködésünknek. Muchas gracias, señor Bullman. Yo creo que somos... Köszönjük, Bullman úr. Gran responsabilidad que tiene és azt gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy milyen nagy felelős, felelősséget visel ez a ház. Elég nagyok a várakozások. Um, nagy munka lesz ez, nem szabad csalódást okoznunk. Nekünk is rugalmasnak kell lenni annak érdekében, hogy minden polgárunk javát tudja szolgálni. Most pedig akkor átadom a szót, hogy a kollega, az elnök kollega lezárja. Kedves kollégák, eh, nagyon jó benyomást tett ez a vita rám, és a vita minősége is igazolja a parlament elkötelezettségét, határozottságát, miszerint megpróbál minél gyorsabban dönteni ebben az ügyben. Három, három kihívással kell szembenéznünk. Az egyik ugye a megvalósítási határidő. Nagyon gyakran az Európai Uniót az a kritika éri, hogy a döntéshozat hivatal eh, rendkívül hosszú folyamat, és mi képtelenek vagyunk a vádak szerint eh, a konjunktúra megfelelő eh, kríz pontjainál reagálni, illetve kellő időben lépni. Én azt gondolom, hogy ez a példa éppen azt mutatja, hogy képesek vagyunk gyorsan javaslatokat megfogalmazni, ami szerintem elég ígéretes dolog. A második kihívás az, az, hogy tartózkodjunk a túlszabályozástól. Európa nyilván szabályokon keresztül megvalósul, szabályokon keresztül valósul meg. Nyilván ezeknek a szabályoknak az a célja, hogy az általunk elérni kívánt célokat meg tudjuk vas, valósítani. A harmadik kihívás az a bizalmi kérdés. Van egy beruházási probléma, ugyanakkor rengeteg pénz van a piacon, nagyon nagy a likviditás eh, az Európai Központi Bank is jelentős likviditást bocsátott a beruházók rendelkezésére akkor, hogyha a beruházók erre képesek. Ugye néha, néha negatív, eh, nem tudnak mit kezdeni a pénzzel, néha negatív eh, kamatra is kölcsönöznek vagy hiteleznek az államoknak a befektetők. Itt azonban ugye a kockázatos beruházásokról van szó, és a, a kockázat miatt, valamint a bizalom keltés miatt kell nekünk most egy garanciát adnunk, ezt a garanciát az Európai Unió adja, és ezt a garanciát egészíti ki az Európai Beruházási Bank a sajátjával. Én tudatában vagyok a raportőrök jelentésének, amelyben ugye megfogalmazódik az, hogy a Költségvetési Bizottságnak évről évre kell megfelelnie ezeknek a kihívásoknak. Én az legutóbbi tárgyalások a 2014-es költségvetés módosítás, illetve a 2015-ös költségvetés tárgyalása kapcsán jegyzem meg azt, hogy ugye ott elég komoly nehézségek árán sikerült a 4,8 milliárd eh, plusz finanszírozást eh, eh, megszerezni, hogy ezzel a 25 milliárdos kifizetetlen számláink egy részét kifizetjük. Ugye a 25 milliárd nem került kifizetésre kellő időben. El kell kerülni, hogy a garanciánál ilyen félelem legyen a, a a beruházókban. Tehát ezt a bizalmat kell helyreállítani a parlament, illetve az unió fizetőképességében. Az elkövetkezendő hetekben kedves Bulman úr és kedves Fernandes úr, és a többi raportőrök, Tran és Sitre, olyan keretet kell eh, létrehozni, ami világos és előrelátó, mert itt hosszú távú beruházásokra van szükség, és ehhez stabilitásra és láthatóságra van szükség, mert eh, akkor eh, fognak beruházni a, beruházók nagyobb biztonsággal, hogyha átlátható és stabil a belső piac, amellett persze, hogy egységes is. Köszönöm az Econ és a Budget titkárságának a munkát, valamint a többi társult bizottság titkárságának munkáját a parlament általában akkor a legerősebb, amikor együtt működnek, együtt dolgoznak a különböző szakbizottságai, és ezek egységes dokumentumot adnak ki. Én nekem erős meggyőződésem az, hogy tudunk hatni a tanácsra, hogy fogadják el a mi javaslatunkat március 19-én délig lehet benyújtani a módosítókat. Hmm? A... Faire l'objet d'amendements séparés. A az 59-es cikk érdeké, értelmében eh, azt mondom, elmondom önöknek, hogy eh, a végső megoldás, a végső eh, szavazás, a végső módosítók nem, tart, nem tartalmazhatnak politikai kommentárt